Hölgyeim és uraim, ödvözlöm Önöket ma reggel az ülés alkalmából itt az Európai Parlamentben. Ezen megnyitom az ülést. Az első napirendi pontunk egy közös vita, és pedig a KKV hozzáfére a strukturális alapokhoz, illetve a KKV